Megkezdjük ismételten az ülést. A tegnap elfogadott szövegek elérhetőek a jegyzőkönyvben. Van-e kifogás? Nincs. Akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Most pedig a fontos